Hölgyeim és uraim, ezen bejelentéseket követően valóban térjünk rá a szavazásra. Hét közös állásfoglalási indítványról szavazunk először Kubával kapcsolatban. Kezdjük eh, a több frakció által közösen benyújtott eh, állásfoglalási indítványokkal. Ki szeretne ehhez hozzászólni? Monsieur le Président, je vous prierai d'attendre encore. Elnök úr, Megkérhetném, hogy várjon még néhány percet. Nagyon sok kolléga még a liftekben szorul, liftekbe szorult, mert valakinek az a zseniális ötletet támadt, hogy most renoválja a lifteket, amikor Strasbourgban vagyunk, van ugyan havonta három más hetük rá, de most teszik. Szia, onorevole Goebbels. Igen, Göbels úr, igen, azt hiszem, hogy már így is 5 perc elmúlt dél. Szerintem nyugodtan nekiláthatunk a szavazásnak, 5 percet már így is vártunk. Köszönjük a megértésüket, kollégák. Ahogy azt említettem, a kettes módosító a Google nevében mellett elektronikus név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Rendben, akkor még mindig, még mindig nyitva szavazzanak kollégák, még mindig szavazhatnak. Most viszont már tényleg lezártam a szavazást. 533 leadott szavazat, 67 mellette, 452-en ellene, meggyőző többséggel utasítottuk ezt a módosító indítványt, hogy és uraim, hármas módosító, néz szerint szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. A hármas módosító indítványt is elvetettük. Tízes bekezdés. Megint csak név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást. A tízes bekezdést elfogadtuk. Egyes módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Az egyes módosítót nem fogadtuk el. Most pedig név szerint fogunk szavazni az imégyen módosított ásoglási indítványt. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Meggyőző többséggel elfogadtuk a közös állásfoglalási indítványt, a többi ezért értelmét veszti, Gratulálok azoknak, akik ezt a szöveget kidolgozták, kivel a munkát végeztek. A következő napi rendi pont. Beruházás az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba. Ez a következő. Következő témánk. Három frakció közös állásfoglalás indítványa. 14-es módosítóval kezdjük. Mellette kérem kéz feltartása ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Következik hetes módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as módosító indítvány, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. 8-as módosítót meggyőző többséggel elutasítottuk. 9-es módosító következik mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es módosító, név szerint szavazzunk, nem 10-es, nem 4-es javítja magát mégis az elnök, tehát a 4-es módosítóról név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. A négyes módosítót elfogadtuk. 14-es bekezdés. Részenként szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 16-os bekezdés, 10-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezár a szavazást. A tízes módosítót nem fogadtuk el. Tovább lépünk a 11-es módosító indítványra mellette. Kérem, tartsák el a kezüket. Ellene tartózkodik. 11-es módosítót nem fogadtuk el. 15-ös módosító, név szerinti szavazás. Mindenki látta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Az ötös módosítót nem fogadtuk el. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik 17-es módosító mellette ellene tartózkodik, 17-est elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodik. A biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan is. Tehát a 19-esről szavazunk elektronikusan. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy a 19-es módosítót elfogadtuk. Következik a hatos számú módosító mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Név szerint szavazunk a 18-as módosítóról, 18-asról, tehát lezárom a szavazást. A 18-as módosítót elvetettük. Következik 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a kedvét, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát, akkor mm, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk a kettős számú módosítót. 312-en szavaztak mellette, 10 a kettes módosítóról név szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kettes módosítót nem fogadtuk el. Következik. 13-as módosító mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Már nem látom a kezeket. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító, név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megalapítom, hogy a hármas módosítót elfogadtuk. Most pedig szavazásra bocsájtom az elsoglási indítvány egészét. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadtuk az állásfoglalási indítványt. A többi így értelmét veszti. Megint csak gratulálni tudok azoknak, akik előkészítették ezt az állásfoglalási indítványt, most pedig tovább lépünk. Van egy kérdés? Nem? Igen. Nem? A következő napi rendi pont. Természeti öt állásfoglalási indítvány készült a Madeirai autonotartományban és a e, szintén a vihar hatásaival kapcsolatos természeti katasztrófáról. Öt frakció nyújtotta be. Emendament Két módosítás, a hármas és a négyes bekezdésre vonatkozóan, a hatos módosító mellett eh, kézfelemeléssel ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. A tízes módosítót elutasítottuk. Hetes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Hetes módosító szintén elutasítva. 11-es módosítót visszavonták, 8-as név szerinti szavazás, ha mindenki szavazott, lezárom. A 8-as módosítót elutasítottuk. 12-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A 12-est is elutasítottuk. 13-as következik, mellette kérem készfeltartással jelezzék. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosítók, kérem mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnyitom, ezt ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nézést kérek, én követtem el a hibát, mondja az elnök úr. Az egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító név szerinti szavazás. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom. Ha mindenki szavazott, Akkor lezárom a szavazást. Jó, rendben. Tehát akkor most már tényleg lezártuk a szavazást. Ezt a módosítót is elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. És most az név szavazás az állásfoglalás indítványról. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A döntő többség elfogadta az indítványt, köszönöm szépen. A többi javaslatok okafogyottá váltak, és akkor most a magyarázatokkal folytatjuk. Szeretném megadni a szót Mikola